Guten Morgen, wir nehmen unsere Beratungen wieder. Jó reggelt, elkezdjük a munkát. Mindenkit szeretettel üdvözlök a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság ülése után, miután tegnap a Lyon-Torino projektről hallgattunk um, egy vitát, Gráf urat üdvözlöm itt közöttünk. 11-es napi rendi pont. Meghallgattunk a 18-2015 számú nehézségekkel küzdő országoknak biztosított pénzügyi segítségnyújtás. Üdvözlöm Maguruca uh, urat, uh, aki a számvevőszik illetékes tagja, és ismerteti a külön jelentést. Meg is adom neki a szót. Igen, tisztelt elnökasszony, igen, tisztelt Költségvetési Ellenőrzési Bizottság meg szeretném köszönni a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak, hogy meghívtak, mint számvevőt, a számvevőszék tagját, hogy bemutassam a 18-2015-ös külön jelentést a nehézségekkel küzdő országoknak biztosított pénzügyi segítségnyújtásról. Nagyon szívesen dolgozom együtt um, a KONT szakbizottsággal, és tájékoztatom önöket munkánkról. A számvevőszék egy projekt csapatot állított fel az EU pénzügyi irányítása ellenőrzése során, és egy sor jelentést publikáltunk már. Két jelentést adtunk ki a szupervázéri úszorítókról, tehát a bankfelügyeleti és biztosításfelügyeleti hatóságokról, valamint az EBA-ról, és az ESMA-ról pedig múlt évben egyet és az én jelentésem a nehézségekkel küzdő országoknak biztosított pénzügyi segítségnyújtás jelentés foglalkozik ezekkel a részkérdésekkel. Ez egyebiránt Görögország nyújtott technikai segítséggel is foglalkozunk júniusban majd. Ezen felül pedig a túlzott deficit eljárásról is készítettünk egy beszámolót. Igen, tiszteltem konttagok, az arról készítettünk tehát jelentést, hogy az Európai Bizottság hogyan, milyen eszközökkel kezelte a pénzügyi válságot, mely 2008-ban vette kezdetét. A válság eredményeivel még ma is küzdködünk, és komoly hosszú távú programokat indított a bizottság a válság kezelésére, éppen ezért nagyon fontos, hogy a hibákból tanuljunk, amelyeket elkövettünk. El szeretném mondani először, hogy miről szólt az audit, milyen meglátásokat tettünk, és milyen ajánlásokat fogalmazunk meg, és utána pedig örömmel válaszolom meg a kérdéseiket is. Azt vizsgáltuk meg, hogy a bizottság pénzügyi segítségnyújtási programja megfelelő volt-e. Különösen azt vizsgáltuk meg, hogy a bizottság két pénzügyi eszközt hogyan igazgatott. Egyrészt az európai pénzügyi és stabilitási mechanizmust, az EFSA-t, az EFSM-et, amely az eurózónában lévő országoknak nyújtott segítséget, Írországnak és Portugáliának, másrészt a Balance of Payments mechanizmust, amelyben az Eurózónán kívüli három országnak, Magyarországnak, Lettországnak és Romániának nyújtottak segítséget. Megvizsgáltuk, hogy a növekedő fiskális kockázatot megfelelő időben e, mutatták-e ki, és hogy a bizottság átfogó támogatást nyújtotta a program döntésekhez megvizsgáltuk a bizottság hitelfelvételi gyakorl- hitelkihelyezési gyakorlatát, és azt is megvizsgáltuk, hogy a pénzügyi segítségnyújtási programok elérték-e legfőbb céljaikat. Fel szeretném hívni a figyelmüket arra, hogy miről nem szólt az auditunk. Nem szólt a trojkáról, a bizottság által végzett munkára koncentráltunk. Természetesen kitekintettünk a bizottság más partnerekkel való együttműködésére, de nem vizsgáltuk meg, hogy az együttműködés alapos volt-e, megalapozott volt-e vagy sem, hiszen erről politikai szinten hoztak döntést. Ezen felül nem vizsgáltuk meg a kontrafaktuális szenáriókat, tehát hogy más esetben mi történt volna, és nem vizsgáltuk meg azt sem, hogy a hitel fenntarthatóság fennáll-e, illetve hogy hogyan fizetik vissza a hitelt. Fő meglátások. Milyen fő meglátásokat értünk el? Kimutattuk, hogy aggasztó jelek mutatkoztak, ennek ellenére a bizottság nem jelezte előre, és <clears throat> nem volt felkészülve arra, hogy egy ilyen léptékű krízist kezeljen. Ezzel magyarázhatók a kezdeti nehézségek, amelyeket a bizottság igazgatási folyamataiban felfedtünk. A bizottságnak támogatási programokat kellett végrehajtani a szoros időszorításban, az első időszakban. Inspirációt az IMF-től nyert a programok részeinek kidolgozása során. Auditunk a bizottság belső folyamataira is fókuszált, és ar, ezeket általánosságban gyengének találtuk. Úgy gondoljuk, hogy a hasonló helyzetekben lévő országokat másként kezelték. Ez egyik példa, például az, hogy a nem eurozónás országoktól reformok végrehajtását várták el, míg az eurozónás országoktól kizárólag az előkészítő lépések végrehajtását várta el a bizottság. Azt is kimutattuk, hogy a bizottság munkatársai által elkészített dokumentumot gyakran nem vetették alá egy minőségellenőrzésnek, pedig ezek a dokumentumok adták később a fontos döntések alapját. Hiányosságok mutatkoztak abban is, hogy a bizottság munkatársai hogyan dokumentálták a saját munkájukat. Ami pedig a program végrehajtását és ennek nyomon követését illeti, itt is egy sor kérdést mutattunk ki, Például a, azt, hogy a bizottság nem számolt be a tagállamok megfeleléséről szisztematikus módon, a feltételeknek való megfeleléséről. Mindezt elmondva, el kell mondanom azt is, hogy nem minden negatív a jelentésünkben. Mi több, elismerjük, hogy egy-két nagyon fontos pozitív eredményt ért el a program. Például hogy a támogatási programok elsődleges céljaikat elérték, a támogatás részesülő országok a strukturális deficitet csökkentették, bár más-más tempóban. A program azt is szükségesé tette, hogy az országok egy sor, az érintett országok egy sor reformot hajtsanak végre. Azt mondhatjuk, hogy a tagállamok a legtöbb feltételnek megfeleltek, melyek a programban szerepeltek, bár voltak, amelyek késedelmesen tették ezt. Végezetül milyen ajánlásokat fogalmazunk meg? Ajánlásunkban a jövőbeli támogatási programok javítására teszünk ajánlatokat, arra tettünk tehát javaslatot, hogy erősítse meg a bizottság a belső javaslatait, eljárásait, és jobb minőség ellenőrzést hajtson végre. Minden további program számára a bizottság nál fontos, hogy az intézmény közi együttműködést formalizálja a többi programban résztvevő partnerrel, és így az igazi fontos kérdésekre koncentrálhasson. Végezetül pedig arra teszünk javaslatot, hogy a bizottság továbbra is elemezze a programok lezárása után az országok teljesítményét, gazdasági, szociális helyzetét és a program versenyképességre gyakorolt kihatását is. Köszönöm a figyelmüket! Tisztelt parlamenti képviselők, az önök rendelkezésére állok, hogy megválaszoljuk bármilyen kérdést, melyet hozzám intéznek. Köszönöm. Vielen Dank, das ist ein wichtiger und interessanter Bericht. Köszönjük, ez egy fontos és érdekes jelentés. Tegnap a deficit kritériumokról ö, cseréltünk eszmét, és éppen ezért törülünk annak, hogy a számbevőszék az eljárásokra is koncentrál, azon eljárásokra, amelyek minnyájunk számára nagyon fontosak. Ayala Sanders asszony, az előadó, megadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is visszautalok arra, amit tegnap mondtunk, amikor Hayes úr jelentéséről beszéltünk. Még egyszer ki szeretném emelni, hogy büszkék lehetünk arra, hogy a mi szakbizottságunk segített abban, hogy a számvevőszék hatáskört kapott a pénzügyi governance ellenőrzése és elemzése során. Ez a pénzügyi irányítás és kormányzás rendszere kihat az Európai Unió költségvetésére, hiszen garanciákat vállalunk ennek keretén belül, és abból is kiindulhatunk, és éppen ezért büszke, büszkék lehetünk arra, hogy ellenőrző és felügyeleti mechanizmusok jöttek létre, amelyek a jövőben is a kritikus vagy kockázatos helyzetek kimutatásában segíthetnek. Most szólnék a magam jelentéséről. Nem tagadhatom el a frusztrációmat, hiszen egy kezdeti fázisban vagyunk, a bizottságnak is meg kellett tanulnia, és végre kellett hajtani egy új folyamatot, amely bizony néha brutális volt. Mi és a számvevőszék igyekszünk bele tanulni a folyamatokba, és olyan ajánlásokat próbálunk megfogalmazni, amelyek a hatékonyabb működést biztosítják. A számvevőszék ajánlásai specifikusak, és javarészt helyét állóak, ám 7 évvel azután, hogy a krízis kitört, azt kell, hogy mondjam, hogy ez még mindig nem kielégítő, mindaz, amit itt olvasunk. Több mélyrehatóbb elemzést vártam volna, és nem, nem csak arra lett volna szükség, hogy az eljárás jogi szempontokat vizsgálja meg a számvevőszék, azt a kérdést tehát, hogy hogyan kezelték a válságot, illetve hogy a bizottság milyen intézkedéseket tett. Természetesen tudva és elismerve azt, hogy magának a bizottságnak is először is az munkamódszerét ki kellett dolgoznia, és hogy az IMF-fel és az LKB-vel, e az Európai Központi Bankkal kellett együttműködnie. Egy szóval mindezeken a felismeréseken túl célra vezető lett volna, hogyha nem csak az eljárás kérdéseket vizsgálja a számbevőszék. A számbevőszék azt mondja a jelentésében, hogy a célokat elérték. Egészen újfajta válság volt ez a 2008-as, és a cél, amelyet elértünk, abban áll, abban állna, hogy a tagállamokat megmentettük, az eurozónán belüli tagár, tagállamokat, mások pedig az eurozónán kívüli államok voltak, ahol másfajta intézkedésekre volt szükség. Meg szeretném köszönni a számvevőszéknek, hogy egy szempontot különösen kiemeltek, erről Héz úrtól is hallottunk. Mégpedig, hogy minden egyes tagállamot más-más módon kellett kezelni. Ugyanakkor a bizottság irányában el kell ismernünk, hogy kockázattal jár, hogy nem egyenlően kezelik a tagállamokat, illetve a kormányok, mi több az állampolgároknak kialakulhat az a benyomásom, hogy egyenlőtlenül kezelik az állampolgárokat. Más szakértők azonban azt mondják, hogy nem lehet a teljesen más helyzetben lévő tagállamokat Nem lehet tehát a különböző tagállamokat összehasonlítani egymással, olyan gyökeresen más helyzetben vannak. Éppen ezért a támogatásokat mindig mértékre kell szabni, az egyes tagállamok helyzetéhez kell igazítani, az egyes tagállamok igényeihez kell igazítani, hiszen minden tagállamnak megvan a saját történelme, a gazdasági helyzete, társadalmi helyzete. Ugyanakkor arról is szó van, hogy az egyes tagállamok homogénebb helyzetbe kerüljenek. A számvevőszék és az Európai Bizottság talán további információkat adhatnának nekünk, és ez kulcsfontosságú jelentőségű lehetne a jövőre nézve is. Végig kell gondolni azt is, hogy a jövőben hogyan reagáljunk, hogyha például az európai szemeszterről van szó, ezen is dolgoznunk kell. Egyébként a polgároknak az lesz az érzésük, hogy egyes tagállamokat jobban kezelnek, mint másokat, és ez biztosan nagy nehézségeket okozna, és nagyon negatívan értékelnék ezt. Hogyha egy tagállamban az az érzés merül fel, hogy kettős mérce élvényesül, és különbözőképpen értékelnek különböző tagállamokat, az negatív. Ebből az okból kifolyólag még egyszer szeretném azt hangsúlyozni, hogy az Európai Bizottság és a számvevőszék még egyszer meg kellene, hogy világítsák számunkra, hogy ez az adhok támogatás hogyan működik. Ez nyilván jó volt és helyes volt, de a polgárok ez mégis úgy értékelték, vagy úgy érezhették, hogy valakit valaki pozitív elbánásban részesült máshoz képest, vagy részrehajló volt esetleg a bizottság. Másodszor, és ezt már tegnap is említettem, összefüggésben Hayes eh, úr jelentésével, az is fontos, hogy megnézzük, hogy a jövőben milyen emberi erőforrásokra lesz szükség, hogyan lehet tervezni, a kompetenciákat, szakértelmet betervezni, rendelkezésre bocsálni, bocsátani, belső vagy külső forrásokhoz fordulni. Azt gondolom, hogy a belső az jobb lenne az európai intézményeken belül tehát. Nos, mindazok után, amit a, a válságból tanultunk, Sixpack, Tupac és stb., milyen elképzeléseink legyenek a jövőbeli kompetenciákkal kapcsolatban, hiszen preventív eljárásra is szükség van, hogyha megint csak hasonló helyzet merül fel. Hogyha a Görögország jelentést benyújtják, akkor újra vita merül fel a különböző eszközökkel kapcsolatban, és ezért kérem az Európai Bizottságot, és itt egy szolgálati közleményt jelent be a magyar kabin, nagyon fáj ez nekünk, hogy ezt kell mondanunk, elnézést kérünk, de most kaptuk a parancsot, hogy be kell zárni a magyar kabin, nincs elég tolmács, viszont felszólalni lehet, eh, felszólalni lehet, és ezt németre fogják fordítani. que eh, hay una, un aspecto eh, de reclamación a la Comisión, aunque eh, comprensible, y es que el Parlamento Europeo creemos que somos un socio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 torej posodobitev svojih mikroekonomskih in fiskalnih napovedi ter če in kako bo uresničila druga priporočila računskega sodišča. Hvala. Thank you, Mrs. Sulin. A number of points uh, and questions there for the, the court to respond to later. Uh, but the next request comes from Mr. Liberatsky.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 Und jetzt weiß ich, ja, der Kollege Flanagan hat jetzt noch mal um das Wort gebeten, aber das ist jetzt ein Risiko, die ganze Debatte noch mal aufzumachen. Bitte schön. Uh, apologies, uh, I'm also a member of the Agri Committee and we had votes this morning and this is a very, very important topic. I have been following it and my staff were here, so I just have a question for the uh, ECA, if that's, if that's okay. Uh,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 and uh, the problems of uh, VAT taxation of e-commerce uh, is becoming more and more important, and soon this will be a major issue for uh, the EU and uh, EU authorities. Thank you very much. Nächste auf der Redenliste ist die Kollegin Ayala Sender. Sí, gracias, eh, Presidenta. Sí, yo agradecer en primer lugar al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 And I'm just wondering, uh, have you seen more evidence of this uh, when it comes to uh, agriculture and money that goes to agriculture, that uh, basically uh, you are putting it, into, uh, putting it into a fund that was originally provided by national governments? Dankeschön. Jetzt kommt die Europäische Kommission dran. Ich sehe Herrn Direktor Longo und darf daran erinnern, dass wir unter Zeitdruck stehen. Bitte schön.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 open uh, conversation. So I really don't see why we, we should uh, have so uh, passionate uh, uh, uh talks about it. I mean, we are uh, on public uh, uh, positions here, so we and everybody else on such places always should be matter of, of debates. Thank you very much. Frau Kollegin Ayala, aber dann wäre es gut, wenn wir der Frau Vizepräsidentin auch noch mal das Wort geben können. Bitte.